Az elnök. Kedves képviselőtársak, ismét megnyitjuk, illetve folytatjuk az ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét kiosztották önök között. Nem tudom, van-e azzal kapcsolatos felvetés. Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet ilyen formában elfogadottnak tekintjük. A rend szerint a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek a közel-keleti helyzet, illetve Gázával kapcsolatosan. Különös öröm számunkra, hogy a tanács elnökségében Schwarzenberg külügyminiszter urat köszönhetjük, aki még ma tovább utazik Dél-Afrikába, és továbbiakban képviseli majd más őt. Ezért különös öröm számunkra, hogy ma viszont el tudott jönni körünkbe, és ő képviseli a soros elnökséget. Annak is nagyon örülünk, mint mindig, hogy Benito Ferrero Waldner asszony, az illetékes biztos is jelen van, aki nagyon jól ismeri a közelkeleti helyzetet. Önt is üdvözlőjük csak úgy, mint Schwarzenberg urat. Bár kevesen vagyunk, kedves képviselőtársaim, de nagyon elkötelezett képviselő